Okay, dear colleagues, good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Elkezdjük a ülésünket, és pedig két lényeges ponttal. Tehát igazából több, több mint kettő, de itt azért mégiscsak két nagy csomagról fogunk ma eszmét cserélni, és elgondolkozunk a módosítókon. És a benyújtott módosítók száma nagy, hát ez normális, és segíti a jelentéstevőink munkáját. Így rögtön el is kezdjük az ülést. És most átadom Gönnár Hökmarknak a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és mindenkinek. A hozzájárulását 600 módosító érkezett, és ahogy elnök úr is mondta, hát egy ilyen jelentése mennyit vártunk. De itt még szeretnék néhány eh, előzetes megjegyzést tenni, a jól feltőkésített intézeteket nem érintik a plusz MLR intézkedések, és a holisztikus megközelítésben a bankok MLR követelményi szintje emelkedik. Másodszorban az alárendelt adósságokról szólva további terheket rovunk az európai bankokra. És a harmadik pedig az arányosság, amit szeretnék kiemelni. Tehát az arányosság is nagyon fontos. Igazából, hogyha egy bank likvid, akkor nincs szüksége az MLR szabályra. Tehát eh, ez a releváns arányosság. Itt elég sok dolog ellentmondásossá vált a moratóriumról szóló vitában, hiszen nyilvánvaló, hogy különféle nézetek vannak. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy eh, a moratórium alatt fennáll az eh, a helyzet, hogy igazából az operáció sikeres volt, a beteg meghalt. Ami pedig a módosítókat illeti, ezek főleg ezekre a pontokra koncentrálnak. Tehát a moratórium hatalmát számos módosító jött az árnyékelőadóktól, kollégáktól, néhányan azt mondják, hogy ne legyen egyáltalán moratórium, mások azt mondják, hogy igazából csak a szanálási fázisra kell koncentrálni. Tehát ahogy én meg tudom ítélni, viszont viszonylag egyszerű lesz kompromisszumokat elérni az összes fontos dologban. Ami pedig az MLR illeti, a grandfatheringet illeti, akkor egy külön időpontot javaslunk a CLR-ben, Igazából én nem akartam itt dátumot említeni a kompromisszumok miatt, de úgy gondolom, hogy eléggé releváns, hogy a CRA dossziéval együtt kezeljük. A további struktúrák tekintetében és az MLR-t ismételném, tehát néhányan támogatják, mások nem. Tehát itt nézett különbség van, és szigorítani is lehet bizonyos esetekben, és az MLR tekintetében, tehát itt a tilak szint alá történő rendelés tekintetében bizonylag széles támogatáson, ezt pedig tovább fejlesztjük. Tehát itt a télak esetében széles támogatást használtam itt. Tehát itt az MLR-rel kapcsolatos iránymutatás is ellentmondásos. Tehát néhány kolléga azt mondja, hogy ne legyen itt iránymutatás, én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kellene elindíta, elindulnunk. Ami pedig a belső MRL-re vonatkozik, ez egy viszonylag bonyolult dolog, hiszen itt vannak vendéglátó és vendég országok, és igazából itt a BRRD irányelvben elértük egy bizonyos egyensúlyt de néhány kolléga azt mondta, hogy ne legyen belső MRL az Európai Unióban, de szerintem ez nem jogos. Néhányan azt mondják, hogy a bankunióban legyen, és ez egy eléggé hosszú út, ma meglátjuk, mit tehetünk, de az a véleményem az, hogy tartsuk meg azt az egyensúlyt, amit a BRRD irányelvben elértünk. Tehát itt még vannak egyéb még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Néhány módosítóban fellángol a régi vita. És mondjuk, hogyha diplomatikus lennék, akkor én itt haboznék ebben a tekintetben. Hiszen valamit elkezdünk, amit nem kellene most elkezdenünk. És tehát én most várom a kollégák nézetét. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak ezt a nagyon kiegyensúlyozott anyagot, és már emlékeztettem a kollégákat, hogy Azért vagyunk itt, hogy az évet elkezdjük ezzel a gyakorlattal, és itt kettő ilyen pozíció van. És itt viszonylag kemény vita várható, tehát legyünk realisták. Itt most a következő felszóló Szilva Pereira képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok. Most itt folytatjuk a vitát a bizottság bankreform javaslatáról. Tehát nagyon lényeges most az, hogy megnézzük, hogy hogyan tudnánk az európai bankrendszert ellenálló képesebbé tenni, és növelni a bizalmat iránta. A bizottság célkitűzései itt részben megváltoztak, hiszen szeretné a nemzetközi normákat is alkalmazni. A BRRD irányelven az úgynevezett T-LAC standarddel, ahogy tudjuk, ez egy viszonylag összetett és nagyon technikai jellegű anyag. Tehát a technikai zsargon mögött nagyon konkrét dolgok vannak a bankok és a polgárok számára. Tehát nagyon fontos a megfelelő egyensúlyt elérni, hiszen egy erős, robusztus rendszerre van szükségünk, és egy megbízható keretre, amikor ismét nehéz idők jönnek. Nehéz időkben pedig védenünk kell a polgárok betéteit és a beruházásokat. Tehát várom az együttműködést a kompromisszumok tekintetében, és most, ahogy említette az előadó, nagyon sok módosító érkezett, mint 600, és uh, itt különféle nézeteket tükröznek a módosítók, de általában ugyanabba az irányba indulnak el. A pozíciók részben fedik egymást a bank szanálás tekintetében. Vannak olyan módosítók, amelyeket például a mi frakciónk szeretne törölni, de másrészt, hogyha megnézzük a szanálás szintjét, az MRL, az MRL-lel kapcsolatban, akkor nagyon fontos dolgokról tárgyalunk. Tehát például az MRL új moratóriumáról, és ide tartozik például az EB az Európai Beruházási Bank álláspontja is, amit tegnap hallottunk. Most pedig politikai prioritásokra szeretnék koncentrálni, tehát az MRL követelmények kalibrációja és az átmeneti intézkedések az MRL esetében. Tehát itt, ami a kalibrációra vonatkozik, az azt kell, hogy jelentse, hogy a bankok megmenthetősége növekedjen, de nagyon fontos az, hogy a bankok olyan helyzetben legyenek, hogy finanszírozni tudják a gazdaságot. Nagyon fontos, hogy ne legyen túl kalibrálva az MRL, és arányos, arányosnak kell lennie az MRL-nek a szanálás érdekében. Tehát szerintem ebben egyetérthetünk. Tehát, hogy az MRL-t hogyan kalkuláljuk, tehát a leírható, illetve átalakítható kötelezettségeket. Ez is nagyon fontos, és mindenképpen átláthatónak kell lennie, és mindenképpen figyelembe kell vennünk a szanálási stratégiát. Tehát éppen ezért nagyon fontos ebben a tekintetben a hatóságok fellépése is. Az újra tőkésítés itt a szanálás után következik be. De az új MRL követelményeknek arányosnak kell lenni az üzleti modellhez és a bankok finanszírozási struktúrájához, és figyelembe kell venni a betét alapú bankokat, amelyek eh, ilyen eszközökkel tudják garantálni az MRL-t. És nézzük meg, hogy milyen előírások vannak az MRL részére. Tehát nagyon fontos, hogy eh, MRL kompatibilis szabályok legyenek, és az MRL-nek pedig eh, túl kell haladni az átmeneti időszakot. Tehát ez egy eh, nagyon fontos dolog az MRL bevezetésénél, hiszen a piacok számára nehézséget is jelenthet, hogy nagy mennyiségű adósságot kezeljenek. Jó lenne, hogyha lenne egy minimális átmeneti idő, harmonizált idő, és a szanálási hatóságoknak több ideje maradna itt a különféle intézmények tekintetében. Tehát egy minimális átmeneti időszaknak hosszabbnak kell tenni, mint a TLAK esetében, legalább két évnek kell lenni, 2024. januárjától. És nem, ne legyen semmiképpen sem hosszabb, mint a télak esetében. És ahogy már említettem, a piacok képesek lesznek itt nagy mennyiségű MRL-t leírható, illetve átalakítható kötelezettséget felszívni. Tehát itt szóltunk a grandfatheringról, szóltunk a morális iránymutatásról, a szanálásról, és most pedig várom az együttműködést a jelentéstevővel. A következő hetekben, hónapokban, és remélhetőleg nem lesz túl sok hónap, annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. És a pozitív eredményt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Kamál úr következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek, illetve az árnyékjelentéstevőknek jelentéstevőknek is eh, ezt az egész szellemiséget, amiben eh, letárgyaltuk a kérdéseket. A módosítások az ECR részéről két vagy három fő vonal mentén helyezhetők el. Az egyik a rugalmasság elve. Tehát nem akarjuk azt, hogy egy egységes megoldást alkalmazunk mindenki számára. Másodszorban az MLR-et a különböző cégekre, különböző helyzetekre kell rászabni, tehát ez megint csak a rugalmassághoz köthető valamilyen szinten, és szeretnénk azt is, hogy ne legyenek nem kívánt következmények, főként a moratórium tekintetében. Gunár és a módosítások beterjesztői beszélnünk kell majd még mindenről, és a moratóriumok továbbra sem elfogadhatóak számunkra. Persze mindig változtathatunk a véleményünkön, hogyha meghallgatjuk a többiek érveit, de én azt gondolom, hogy itt most a viták inkább megerősítették az aggájaimat, vagyis arra gondolok, hogy a pénzügyi stabilitás, az Európai Unió versenyképessége és a piacba vetett bizalom kell, hogy vezéreljenek bennünket. Nagyon fontos tehát a kompromisszumkészség, és le kell szűkíteni a hatásköröket, hogy a pénzügyi szerződéseket ne veszélyeztessük megfelelő flexibilitást kell biztosítani minden egyes cégre vonatkozóan. Éppen ezért mi nem kérünk azokból a módosításokból, amelyek korlátozást vezetnek be, ezek ugyanis szerintünk kontraproduktívak. Természetesen ez csak akkor érvényes, hogyha ezt úgy gondoljuk, hogy ez szükséges nem szabad, hogy az LMR-re vonatkozó szabályok tekintetében szűkítsük a mozgásterét a hatóságoknak. Fontos lenne, hogy ezt a 90%-os szintet meg tudjuk őrizni, és nagyon fontos lenne az, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően járjunk el, vagyis akár a 75%-ot is ezek elfogadják nemzetközi sztenderdként. Azokat a módosításokat sem tudom támogatni, amelyek a kollaterális garanciák kitörlését irányozzák elő. Nem gondoljuk azt, hogy az Európai Uniónak tehát a részéről ez egy okos megközelítés lenne. Tudom azt is, hogy a kollégáknak ezt még meg kell vizsgálnia. A Bélinre vonatkozó szerződéses feltételek esetében a kivételrendszert nem akarjuk támogatni, ennek az 53-as cikkel megfelelő módon kell megvalósulnia. Azt gondoljuk, hogy ha túl sok kivételt teszünk, az kontraproduktívvá válik. A legfontosabb a felelősség kérdése, és valóban arról van itt szó, hogy a cégeknek, illetve a bankoknak kellene sokkal felelősebben eljárnia. Az MLR-be hatással lesz az egész folyamat. Ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket szerettem volna most mindenképpen elmondani, de természetesen várom a Gunárral és más árnyékjelentéstevőkkel való egyeztetést. Köszönöm szépen, Klinc úr! Az következik az Álde nevében. Köszönöm. Hát én Kieri Cornéjé nevében beszélek, aki ma sajnos nem tudott eljönni. Úgyhogy fel fogom olvasni, amit ő előkészített. Először is köszöni szépen Gunár Hökmárknak és az EKON szakbizottságának a munkáját. Nagyon hatékony munkát végeztek ők. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió bankuniója nem szabad, hogy különböző MLR követelményeket támaszon. A likvidációk tekintetében meg kell adni a kivételt az MLR-ek követelményeinek való megfelelés alól. Azt gondoljuk, hogy a lehető legjobb eszközöket kell alkalmaznunk, tehát minden egyes bank akármilyen üzleti modellel is rendelkezzen, ezt az eszközt kellene, hogy kövesse. Azt gondoljuk, hogy a likvidációs alapelvek esetében bankspecifikus megoldásokra van szükség. Thierry Cornelier ezt a második megoldást támogatja. A kivételek esetében a bankunió a szempontjait és céljait kell követni a moratóriumokkal kapcsolatban. Úgy gondolják, úgy gondolja Thierry, hogy ezt meg kell még továbbiakban vitatni az LKB-val, és ezen keresztül lehet majd pontosan megérteni, hogy miről is van szó. Fontos a szabályok tekintetében azt figyelembe venni, hogy nagyon diverz a helyzet a banki szektorban. Egyébként ez pont az ereje is ennek az egész szektornak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A GUE részéről Martin Sültemannak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak az eddigi együttműködést. Régebben frakciónk többször elmondta, hogy Morel és Tila kollégák együttműködése révén szerintünk működhet a kompromisszum. A bankok bélautja közpénzekből azonban számunkra elfogadhatatlan, Elfogadhatatlan, hogy közpénzek tőkésedjenek. Úgyhogy ennek megfelelő javaslatokat tettünk a CRD-ra és egyebekre vonatkozóan. A házbeli többségi viszonyok láttán azonban várhatóan ez az álláspont nem fog átmenni, ezért a PRD-re próbálunk koncentrálni, és a veszteségek csökkentésére helyezzük a hangsúlyt. Ami a rekapitalizációt illeti, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elővigyázatos kapitalizáció elve, a 32-es cikkben van ez, kidomborodjon, és nem vártunk mást, a bizottság a Bélinnel kapcsolatban egy olyan záradékot fogalmazott meg, amit mi nem szeretünk, ezért mi a 160-as módosítunkban az ide vonatkozó cikk törlését javasoljuk. Másodszorban pedig az MRL kalibráció, amiről beszélni akartam, a szanálási testületek és az MRL vonatkozásában a 39-es és a 202-es módosítónk vonatkozik ide, és azt mondja ki, hogy mivel ö, félni lehet attól, hogy a szenállási eljárásokat megtámadják, ezért a 45-ös cikk alapján sajnos közpénzekből megint csak lehetséges a kipótlás, ezt mi ellenezzük, és a 206-os és 216-os módosítónkban pedig azt fogalmazzuk meg, hogy a struktúrált ö, termékek folyhassanak bele az ML hatája alá, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén. A term sheet vonatkozásában még vitákat fogunk folytatni, és reméljük, hogy hát a régi normákat sikerül megőrizni. Alapvetően mi kritikusan állunk a szöveghez, és általában a közpénzekből való rekapitalizációhoz. Amennyire csak lehet, azonban ezt szigorúra fognánk, és a közpénzekkel való ilyen bánást a lehető legszigorúbb feltételekhez kötnénk és ami a, az időtervét egyes szervezetek szanálásának illeti, a szanálási szervezet a 202-200 26-os módosítunk talán arra vonatkozik, hogy ezt hogyan kell levezényelni, nem akarjuk korlátozni a szanálási szervezet kompetenciáit, inkább csak előírnánk, hogy milyen szigorú eljárásokat alkalmazzon. És van még jó pár vitás téma a guidance kapcsán is, az FCP és az IDM vonatkozásában is van elképzelésünk. A CR és CRD-hez hasonlóan a 45E pontban ö, olvasható szöveget mi nagyon nem tudjuk elfogadni. Mi ö, kötelező szankciókat írnánk elő, nem csak ajánlásokat. Az ilyen ajánlások ráadásul ugye a hatóságok kompetenciájába tartoznak, hogy milyenek legyenek, ezért a 384-es pontban az erre vonatkozó szöveg törlését javasoljuk. Még egy kiegészítő megjegyzésem lenne az 55-ös cikkel kapcsolatban. Véleményünk szerint ez a cikk ö, úgy fogalmaz, hogy az így nem felel meg a ö, jogi kereketnek, a második bekezdésben a nem szisztematikus jelentőségű pénzintézetekről van szó, mi itt szigorúbban fogalmaznánk meg a kivételek körét. Annyit a PRD-ről, és ö, várjuk a további egyeztető vitákat az árnyék előadókkal és az előadóval. Köszönöm szépen. Ernest Uttason szóval kap szót. Köszönöm a szót és az előadónak, amit kifejtett, és az eddigi jó együttműködést. Először lenne egy általános megjegyzésem. Nagyon rossz lenne, hogyha a mandátum úgy fogalmazódna meg, hogy egyes frakciók teljesen kiszállnak a kompromisszumból, és, és a kockázatcsökkentésből és a szanálási témákból, és végül aztán a két szék között a földre esnénk. Ezt el szeretnénk kerülni, és ezért úgy gondoljuk, hogy ezen csomag kapcsán a legfőbb célkitűzés a kockázatcsökkentés is kell, hogy legyen, vagyis a tervezett szanálás, több módosító vonatkozik is erre, arra ugyanis, hogy a, a szanálási hatóságok kapacitásai és kompetencia egyelőre nem kielégítőek, és ezeket szélesíteni kell, ezt támogatjuk is. Tehát minden, ami ide vonatkozik, az MRL kalibráció és így tovább, tekintetében mi támogatóan állunk a szöveghez. Ez tegnap is ugye kiderült. Tehát ha az MRL nézzük, úgy gondoljuk, hogy nem lenne helyes plafont megállapítani, inkább egy alap számot állapítsunk meg, és a szanáló hatóság döntse el, hogy az MRL milyen szintig emeli. Ami az MRL <clears throat> minőségét illeti, ez is lehessen menet közben jobbítható, és amikor az alárendelésről beszélünk, az egyik módosító azt mondja ki, hogy tilos a szanáló hatásság ö, számára elfogadni az egyes szint alatti alárendelt felelősségek kilökését. Szerintünk ez semmi baj nincs, legyen erre is lehetőség, mert ezzel megkötjük a hatóság kezét. Ami a guidance illeti, az EBA jel és az SSM-mel kapcsolatban erről eh, tegnap érdekes vita zajlott. Itt mi a kemény követelmények mellett a, a jól megfogalmazott guidance-t eh, támogatjuk, illetve, hogyha guidance érvényesül, akkor viszont garantálni kell, hogy azt valaki követi, és megtörténik, tehát nem csak egy pusztába kiáltott szó a guidance, hanem megfogadott tanács. Tehát valamelyiket elő kell írni kötelezőképpen, a guidance esetében a következményt, a kötelező lépést. Ami a moratóriumot illeti, a tegnapi megbeszélés során kiderült, hogy a moratórium bizonyos helyzetekben nélkülözhetetlen, és mi ezzel egyetértünk, mi is így gondoljuk. A Bankó Populár esetében láttuk erre a példát. De a grandfathering vonatkozásában ugye is azt mondjuk, hogy legyen, illetve hát van is egyelőre, egy kímélési időszak, csak ez ne legyen túl hosszú, szerintünk ezt kalibrálni kellene, a többi elképzelés függvényében. Ezekre szerettem volna rávilágítani. A legfontosabb következtetés eh, számunkra is az, hogy a legfőbb cél a kockázatcsökkentés és a szanálási terveket úgy kell megfogalmazni, hogy azok végrehajthatóak legyenek, és kockázatcsökkenéshez vezessen. Köszönöm, Marco Valli. Köszönöm, elnök úr. számos módosító érkezett be. Nagyon fontos módosítók, nagyon fontos szövegről van szó. Nagyon fontos számunkra a bankok helyzete, és nagyon fontos, hogy ezt a moratóriumot elhatároljuk. Hiszen újabb problémák is jelentkeznek ezzel. Hiszen több problémát okoz mint amennyit megold. Gondoljunk csak például a betéteksekre. Tehát gondoljunk arra, amelyeknek olyan paramétereik vannak, amelyek nem túlságosan megnyugtatók. Tehát természetesen itt jogi kérdésekről is szó van, Tehát nem akarjuk azt, hogy bizonyos országokban illegális rendszerek épüljenek föl. Tehát nagyon fontos ismét az arányosság, és nagyon fontos például a bankok finanszírozási képessége, tehát, hogy vegyük figyelembe azokat a bankokat is, amelyek betét finanszírozottak, és nem a piacról szerzik be a finanszírozást. Tehát az MRL-t ne az összes bankra kelljen alkalmazni, hanem azokra a rendszerekre, amelyeket itt pontosan leírunk ebben a csomagban. Ezen kívül az új előírásokhoz alkalmazni kell egy bizonyos idő alatt. Ezek, a, ezek eléggé kemény változások, és biztos, hogy a bankrendszernek nehézségei lesznek, hogy alkalmazkodjon az MRL-hez. Tehát itt, a, itt saját tőkével, hitellel kell majd elérni a helyzetet. Tehát itt az is elképzelhető, hogy a bankok majd megpróbálják finanszírozni magukat, és itt túl, túlpöröghetnek. Tehát nagyon fontos az, hogy harmonizált legyen a rendszer, de azért nem akarunk további problémákat. Itt nagyon fontos, hogy az ideiglenes problémák megoldására is találjunk valami lehetőséget. Nagyon fontos az idő. Tehát, hogy a bankoknak legyen idejük, hogy hozzászokjanak az új előírásoknak. Tehát itt például vannak iránymutatások is, és nagyon fontos az, hogy ne okozzunk túl sok bürokráciát. Egyébként tehát itt a retail betétekről is szólunk, és a különféle befektető kötelezettségekről. Tehát eh, itt legyen egy 8%-os minimális követelmény, Ebből lehetne például a veszteségeket finanszírozni, tehát ez például ne érintse a részvényeseket és a kötvény tulajdonosokat. Hát vannak olyan elvek, amelyek eh, számos országban például nem alkotmányosak. Ezt is figyelembe kell venni. Még egy dolog, ami nagyon fontos számunkra, tehát hogyha egy bank éppen szanálás alatt van, akkor legyen egy bank lekapcsolás is. Tehát itt tényleg a bankok strukturális reformja álljon előtérben. Ma már vannak eh, lehetőségek, és eh, ez, ezek pedig nagyon lényegesek. Tehát, köszönöm szépen, nem látom Czanni urat, tehát akkor KCDI következik. Tehát, Sander asszony. Président, je voudrais euh, moi aussi remercier euh, le rapporteur et... Köszönöm szépen az előadónak és az árnyék előadónak az eddig befektetett sok energiát a szöveg megírásába. Annyit akarok csak elmondani, hogy arra kell vigyáznunk, hogy ne írjuk fölül a nemzetközi normákat az új szabályainkkal, és egy olyan egyensúlyt találjunk, amely a minőség és a mennyiség egyensúlyát képviseli. Fontosnak tartom, hogy az alárendelt felelősségvállalás arányban legyen azzal a határértékkel, amit a pénzügy, pénzintézetekre nézve is kialakítottunk. És ha ez nem így van, akkor az MLL belső alkalmazási köre problémás marad. Ilyen vonatkozásban nyújtottam be módosítókat szerintem az MRL csak a materiális hibákra vonatkozzon. Köszönöm, hogy a mennyiségi vonatkozásokban elmozdult az előadó, és szerintünk felső határértékre van szükség, hogy a már szanált pénzintézet rekapitalizációja megfelelő keretek között zajlik, és a nem működő hitelek kellő arányát ki lehessen seperni. És van, nagy figyelmet szentelnék a ezen bankok együttműködésére is, erre vonatkozóan sok nemzeti szabály is van. A szükséges, hogy ezek a csoportok egymást eh, támogassák kölcsönösen, és elismert legyen ez a támogatás. Sven Giegold kapcsolat. Thank you. I, I would... Köszönöm. Szeretnék néhány megjegyzést tenni én is az MRL-ről. Tehát ez politikailag mindig sikamlós, hiszen a politikai táj nagyon furcsa. Tehát a német baloldal párt például nem akarna egyáltalán magánbankokat. És az biztos, hogy nincs konzisztencia ebben az álláspontban. Tehát, hogyha Kamalt meghallgatom, és az ECR pozícióját akkor üdvözölhetjük, hiszen azt kérték, hogy erősebb normák legyenek, és hogy a nemzetközi normákat is ismerjék el. Tehát nem, nem lenne jó, hogy Európában alacsonyabb normáink lennének. És kaptam Fox úrtól is egy telefonhívást, aki a kockázatbecslés másik oldalában, ő pedig alacsonyabb normákat kért Európában, mint a nemzetközi normák. De ami számomra nagyon érdekes, az a két nagy frakció közötti különbség. Tehát uh, itt van a piaci fegyelem, és ezt a néppárt hangsúlyozza, hogy osztjuk, de hát igazából ki kell fizetni a számlát, és a bankunknak is ki kell fizetni a számlát, éppen ezért szerintem az a korrekt, hogy erős normák legyenek Európában, hogy ne az államnak kelljen megint kimenteni a bankokat. Másrészt viszont nagyon zavarónak tartom azt, hogy a szocialisták a házban nem egy módosítást kérnek a BRRD-ben, amit a bizottság javasolt, vagy hogy nézzék meg, hogy mit kérnek tőlünk a szanálási testületek. Tehát nekünk például lehetőségünk lenne hosszabb átmeneti időszakokat kérni. Tehát szerintem ez tényleg csalódásra ad okot, és szeretnék a előadóval is beszélni, hogy mit tehetünk. Tehát az biztos, hogy a BRRD-t most ebben a formában elértük, és szerintem ne gyengítsük az eredményeit. Megtanultuk a házi feladatunkat, tehát tudtuk, hogy mi történik akkor, vagy tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha ezeket a szigorú elveket nem alkalmazzuk. És hogyha visszatekintünk a bank válságra, akkor tudjuk, hogy ezért kezdtük el a BRRD-t tárgyalni itt ez a normális politikai tájképet egy kicsit átalakítja. És nem értem például, hogy a kockázat csökkentő csomag bizonyos képviselőknél kockázat növelő gyakorlattá vált. Tehát itt nagyon kell figyelnünk erre. Thank you. Köszönöm. Tehát nem tudom, hogy van-e még valaki, aki szót kér a kestiájban. Tehát ez a stílus kérdése. Tehát most én eh, nem szeretném szaporítani a szót, de nagyon könnyű lenne egy közös álláspontot kialakítani, Tehát nem szeretnénk eh, itt eh, szakadékokat, hasadásokat létrehozni, nem feltétlenül politikai alapon, de az lenne a legjobb, hogyha ezt soha nem kellene használni, hiszen az azt jelenteni, hogy a bankok rendesen működnek. De ez, ezért még szükségünk van egy ilyen joganyagra. De szerintem a házban széles többség támogatja, a bizottság javaslatát. És éppen azért, mert észszerű. És konzisztens. Tehát most nem akarom, hogy félreértsük a jelentéstevőt, de a bail-in az védi a betéteket. Tehát ez egy más koncepció, mint az MRL, és ez inkább a likviditással és a fizetőképességgel függ össze. Tehát ez a két dolog, ez a 8 százalék szerintem észszerű, és itt a bizottsággal is egyetértünk. Az előadó megpróbált megfelelő egyensúlyt elérni, és annak érdekében, hogy a szanálás során valahogy felszívódjanak a veszteségek, és hogy a bank visszakapja a fizetőképességét. De van még egy szükséglet, az az, hogy puffereket is építsünk be a rendszerbe, és pedig úgy, hogy ne hozzunk létre instabilitást. Hiszen igazából a kockázat csökkentés véleményem szerint azzal a feladattal jár, hogy csökkentse a kockázatot, és hogyha ez rossz, és megnöveli a kockázatot, akkor lehet, hogy például a moratórium rossz. Tehát nem tudom, hogy ezt az intézkedést tényleg kockázat csökkentő intézkedésnek tarthatjuk-e. És akkor van itt még egy dolog, tehát hogyha a T-lak a legmagasabb nemzetközi norma, a legösszetettebb, legbonyolultabb, hogy a bankokat megmentsük, akkor én normálisnak, észszerűnek tartom, hogy ez legyen a mérce ez legyen az az eszköz, amelynek alapján a kevésbé bonyolult helyzeteket megoldhatjuk a bankok számára. Tehát, hogyha egy bankot likvidálnak, vagy egy bankot szanálnak, akkor ismét alkalmazni kell ezt az eszközt. Végezetül pedig a diszkréció, tehát természetesen nagyon fontos, hogy a hatóság diszkrét módon járjon el. Hiszen az ő kezében van a hatalom, hogy feltőkésítsen egy bankot, vagy megmentsen egy bankot. Hát ez nagyon fontos, de amit a jogalkotás során teszünk, az az, hogy egy keretet adunk ennek a hatóságnak, és megnézzük, hogy hol van helye a rugalmasságnak és a felelősségnek. És ez pedig eh, a prudenciális normák értelmében történik. Tehát figyelembe kell venni mindkét dolgot. Különben minek csinálunk CRA, CRD-t? Tehát, hogyha hosszú tárgyalási évek után Bázelben, mi lesz? Tehát a felügyelő diszkréciója. Nem így működik a jogalkotás, bizonyos számokat ad meg, és a, a számok az, tehát itt van egy minimum a számokban, van egy maximum, és úgy gondolom, hogy a diszkréció kerete teljesen legitim a szabályozó hatóság, illetve a felügyelő hatóság részéről. És ezt nem a bankok kapacitásának a rovására kell tenni. Tehát itt ezt természetesen finomra kell még hangolni. Tehát itt körültekintő szanálásra van szükség, és ez pedig a jogalkotás feladata. Tehát itt a bankok konkrét helyzetére kell alkalmazkodni. Tehát erről vitázunk itt. És ezt szerette volna kifejezésre juttatni az előadó. Tehát szerintem a parlament jól hozzájárul ehhez a jogalkotási anyaghoz. Tehát nincs egyéb jelentkezés. Tehát a kezdiájban nincs további jelentkező, akkor előadó. Köszönöm szépen. Köszönöm Sven Gígoldnak, mert nagyon jó gondolatai vannak. Szerintem elég jól jöttem ki ebből a helyzetből. Úgy tűnik, hogy amúgy is támogatnak engem. Nos, nézzük általánosabb értelemben, azt hiszem, hogy fontos egy dologra emlékezni. Nincsenek olyan gondolatok vagy javaslatok, amelyek a jövőbeli eh, eljárásokkal kapcsolatban olyan hatást érnének el, hogy eh, gyengítjük a hatást. Tehát igaziból az elmúlt öt év során sokkal jobb lett a helyzet, különböző a jogszabályoknak köszönhetően a bankrendszerre vonatkoztatva különösen igaz ez, de a BRD-kra is. Egy dologra azért mindenképpen emlékeztetnék, Itt valójában most, lép, most válik mindez valóságá. és a piaci fegyelem mindig attól függ, hogy minden bail-in alá tartozik-e. Hogyha nem lesz így, akkor bizony visszatérünk a korábbi rendszerekhez. Ez így nagyon jól hangzik, és azt gondolom, hogy nem szabad, illetve hogy a, a piaci fegyelem nem lesz hatással a bankok működésére. Ezért a tilákra utaltam a jelentésemben, ugyanis hogyha hirtelen az alárendelt kölcsöntőkét alá, tehát hogyha ezt a Bélin rendszeren belül képzeljük el, akkor világosan ki kell mondani, nem fog működni a piaci fegyelem. Pedig ez az egyik legfontosabb feltétele egy jól működő bankrendszernek. A bankok nem szigetszerűen működnek, ők integrált része a gazdaságunknak, és ezért fontos az, hogy megfelelőképpen tudják finanszírozni a befektetéseiket, mert különben a gazdaság egyre rosszabbul fog teljesíteni. A gazdasági növekedés során a bankok is jobb állapotban vannak, egy stagnáló gazdaságban a bankok sem működnek olyan jól, akármilyen jogszabályokkal próbáljuk megoldani a helyzetet. Tehát itt először is a Bélin szabályok és sorrendek a legfontosabbak, és aztán itt vannak a szanálási rendszerek, ahogy Urtaszun úr is utalt erre, én azt gondolom, hogy a jövőben mindenképpen világosan ki kell mondanunk, hogy ezek a hatóságok nem indikatív módon kellene dolgozzanak, amikor sokszor arról hallunk, hogy vannak mentőcsomagok, illetve tervek, de alapvetően nem lehet összehasonlítani azt, amiben, azt a helyzetet, amiben ma vagyunk, azzal, ami néhány évvel ezelőtt volt jellemző. És ugye itt a tílak, ami még további eh, stabilitást ad majd a rendszernek. Én a javaslatomban ki nem mondtam azt, hogy a tilak korlátozása az MRL for korlátozásához vezet, ez fontos figyelembe venni. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban még közös munkát tudunk majd végezni. Természetesen sokan beszéltek arról, hogy kellenek kivételek. De amikor a BRD-t először bevezettük, akkor mindenki kivételeket akart. Például Svéd, Svédország, vagy a svájci sajtok tehát nagyon sok ilyen kivétel kérelmünk volt, de alapvetően itt a kockázatokat be kell kalkulálni az üzleti tervbe, hiszen bankokról beszélünk. És ezt meg is tettük a BRD-ben. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kivételeket azért korlátozottan valósítsuk meg, mert különben olyanok leszünk tényleg, mint egy svájci sajt, sok-sok lyukkal, porózussá válunk. Úgy tűnik, hogy azért a többség abba az irányba tart, ahol, amit én javasoltam. Talán ki kell még világosabban fejteni azt, hogy a röve, rövid moratóriumokat milyen körülmények mellett lehet alkalmazni. Ezt pragmatikusan is megtehetjük, és így el lehet érni az eredményeket. Mindenkit meghallgattam, felírtam a megjegyzéseket, vannak olyan kérdések, amelyek komplexebbnek bizonyulnak, mint mások, de alapvetően jó, humoros, jó öm, hangulatú tárgyalásokra számíthatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát ugye tartsuk akkor meg ezt a jó öm, kedvet. A szavazás május 16-17-én lesz, vagyis van elég időnk arra, hogy óvatosan, vagy tényleg körültekintően megvizsgáljuk ezt az egész témakört, és a kompromisszumokat elő lehessen készíteni. Én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon hasznos lesz, és várjuk az együttműködést, a közös munkát, mert szerintem tényleg fontos, hogy a trilógusokat úgy kezdjük meg, hogy már májusban vagy júniusban ezek megvalósuljanak. Realisztikusan szerintem ezt ki is mondhatjuk, hogy ez így lesz, és akkor az év vége előtt le lehet zárni ezt az anyagot. A legrosszabb, ami történhet, hogyha le akarjuk minél hamarabb zárni a banki csomagot, az az, hogyha nem vagyunk képesek a saját munkánkat elég gyorsan elvégezni. Tehát ez az, amit mindenképpen el kell kerülnünk. Szerintem nagyon pozitív az, hogy itt van a jelentés, itt vannak a módosítások, és már láthatjuk is, hogy milyen lehetőségek vannak előttünk, milyen kompromisszumok rajzolódnak ki, és talán a mai nap után kimondhatjuk azt is, hogy ez egy eléggé realista öm, ütemterv, úgyhogy kérem, hogy mindenki tartsa ezt be, és a feladatunkat jogalkotóként ilyen szellemiségben kövessük. Hiszen itt egy alapvetően fontos joganyagról van szó. Jöhet a következő. Péter Simon következik. Itt is nagyon sok módosítás van, de úgy tűnik, hogy semmi sem volt váratlan. Tehát az ilyen típusú szövegeknél az átlagon belül vagyunk. Persze ettől még Péter nem könnyebb a te munkád, mert ez egyáltalán nem volt könnyű feladat. De azért lehetséges, mint ahogyan azt a mellékelt ábra is mutatja. Tiéd a szó. Köszönöm szépen elnök úrnak hogy ezt az 1300 módosítót és gondolatot most néhány percben értékelhetem. Örülök, hogy ö, a kollégák ilyen aktívak voltak. A 2009-14-es időszakra em, emlékszem vissza, akkor 500 módosító volt, ahhoz képest most már fejlődtünk, de hát ez is bőven ad ki hívást, és a jelenlegi kor és helyzet is nagyon komplex. Ha majd az ekonban szavazunk, és ugye ne felejtsük, hogy még húsvéti szünet is lesz, akkor nagyon komolyan kell most dolgoznunk. Megpróbálom összefoglalni a lényeget. A Trading Book felülvizsgálatával kapcsolatos számos módosító, és azt javasolja, hogy a saját forrásokat 65%-ra kalibráljuk, mások pedig, hogy ne legyen kalibráció megint csak mások a fokozatos bevezetést javasolják. Ezzel én is nagyjából egyetértek, egy körülbelül 5 éves átmeneti bevezetés időszakot tudnék elképzelni, és ezzel talán egyfajta kompromisszum alapját teremtem meg, de hát erről majd még beszéljünk. A végrehajtási fázis három év lenne, ez elég időt ad a bizottságnak ahhoz, hogy felmérje a hatásokat és módosítson a megközelítésén. A repo üzletek a likviditási kvótán belül és a finanszírozási ráció, valamint eh, az asszimetriái ezen ügyleteknek egy másik témakör. A bizottság itt úgy döntött, hogy eltér a Bázleri eh, normáktól, a bázeli normáktól, az én javaslatom abban áll, hogy az ilyen repó ügyletek eh, bizonytalanságát eh, úgy eh, csökkentsük, hogy a repóra adott válasz ügyletek összegeit is tápláljuk be a rendszerbe, és ennek egy moderáló hatása lenne. Sok kolléga azt javasolja, hogy az aszimmetrikus eljárást teljesen töröljük, én azt mondanám, hogy ne töröljük, de tegyük kivétellé. Az aszimmetrikus bázeli ö, rendszer tudatosan alakult ki, és azért ö, javasolták, mert van értelme, ennek a kalibrációnak van tehát sajátos felhasználási területe. Hogy a központi banktól azt követeljük, hogy szigorú bázeli normákhoz térjen vissza, és ne engedje ezt a fellazítást. Tulajdonképpen én támogatom, de csak olyan értelemben, hogy a bizottsági javaslatokon túlmutató bázleli ö, ö, normákat támogatom, de hát erről majd még megint csak az árnyék előadóknak egyeztetnie kell. A Tilex normákról szólva, itt nagyjából egyetértünk abban, hogy a bizottság által javasolt kalibráció megvalósítandó, legfeljebb egy záradékkal kell ellátni a szöveget a kivételekre vonatkozóan. Egyes kollégák azt javasolták, hogy a szisztematikus jelentőségű intézményekkel kapcsolatban egy minimál százalékban megállapított felelősségvállalás, egyeseknél ez 8 vagy 13 és fél százalék lenne, állapítassék meg. Ami az eladósodási arányt illeti, a legnagyobb kérdés itt az, hogy a szisztemikus jelentőségű bankokat külön kezeljük-e ebből a szempontból. A módosítók egymással szembe mennek e tekintetben, vannak akik 6 vagy 10 százalékot javasolnak a decemberi 15 százalékos bázeli ö, súlyozott tőke arányhoz képest. Tehát itt látszik, hogy annyira szóródnak a vélemények, hogy bőven kell erről még egyeztetnünk. Az én hozzáállásom ehhez, hogy a 4%-ot támogatnám alapvetően, 4%-os eladótottsági arányt, mint határértéket. Szerintem ez egy kiegyensúlyozott hozzáállás, hiszen a szisztemikus európai jelentőségű bankok ezt már ma is ö, teljesítik, túl teljesítik. Ha nagyon szigorú százalékokat húzunk meg, akkor pont azok a kollégák, akik a bankok stabilitása mellett érvelnek, alkotnának egy olyan szabályt, amely új instabilitásokat szülhetne, túlzott igényeket, feladatokat, teljesíthetetlen elvárásokat. De még így is szigorúbbak vagyunk, mint a bizottsági javaslat a 4%-kal. Ami az IPU-kat illeti, nagyon fontos téma, a módosítókban felmerül az a kérdés, hogy mely szisztemikus jelentőségű bankok legyenek kivonhatók, nem EU-s bankok, és mely anya és lány intézmények a szabályok alól, melyek alapíthassanak Európában is lányvállalatot, és az SSM szabályok hogy érvényesüljenek. Tehát, hogy egyáltalán legyenek -e IPU-k, és ha igen, akkor milyen körülmények között legyenek létrehozhatók. Nem akarom itt megelőlegezni a vitát, de a módosítókból az rajzolódik ki, hogy, hogy nagyon eltérőek a vélemények. A következő fontos téma, és egyben számomra most az utolsó az, és sok módosítót generált. hogy mi legyen az arányossággal. Örülök, hogy a jelentésem, mert ilyen sokan olvasták és megpróbálják továbbfejleszteni. A zöld kollégákra nézve, ugye azt látom, hogy ők a kicsi vállalkozások, bankok irányába nyitának és könnyítenének, itt a mellettem ülő kolléga is ezen a véleményen van, de ezt magasabb tőke követelményekkel párosítanák, tehát 15%-os tőkésítés, 6%-os eladósodátság maximum mellett. Tehát egyfelől könnyítenek, másfelől szigorítanak. a tekintetben, hogy ki kaphat könnyítést. Erről is beszélnünk kell még. További módosítók azt szeretnék, hogy megemelkedjen a határérték a kicsik és nagyok között. Ugye másfél milliárd egy Máltán és Németországban nem ugyanazokat a bankokat fogja egymástól ketté választani, illetve hát azoknak a köre, akik e fölött vagy alatt vannak, az egyik országban óriási, másikban kicsi. Tehát ilyen egységes határ ö, számokat megalkotni ország függetlenül nem biztos, hogy bölcs. Éppen ezért születtek módosítók arra vonatkozóan, hogy a nagyságuk miatt kivételezett bankok száma összességében ne haladja meg az összes bank számának 10%-át. Tehát ha egy országban 1000 pénzintézet van, akkor 900 minősüljön kicsinek, és maximum 100 minősülhessen nagynak, maximum 10%-ot lehessen kivenni ebből a körből nagy ként minősítve őket, és ne egy konkrét euromilliárdhoz legyen kötve ez a határ. Ezzel is baj van. Az a baj, hogy azokban az országokban, ahol kicsi a piaci koncentráció, szerintem nekünk nem dolgunk egy jogalkotással belenyúlni ebbe, mert ennek a jogalkotásnak olyan hatása lehet, hogy, hogy esetleg piaci koncentrációt generál. Szerintem nekünk csak az egyes pénzintézetekre kell koncentrálnunk, és ezek alapján következtetéseket levonni. Látható, hogy sok gond és vita lesz még. Az eddigi viták kellemesek, gyümölcsözőek voltak, remélem, hogy a következők is így alakulnak. Hök már kollégával már is több kompromisszumot elkezdtünk kidolgozni, amelyek összességében a banki ágazatot ellenállóbbá teszik, a kockázatokat csökkentik, és ez hát azon leszek a továbbiakban is, hogy megszavazható, amennyire lehet konszenzusos szöveget írjak. Ez ugye májusban kerül majd a plenáris elé, és júniusban már el kell majd kezdeni a háromoldalú egyeztetéseket. Ha ez sikerül nekünk, akkor már is nagyot alkottunk, és akkor akár még idén le is zárhatók lesznek ezek a háromoldalú egyeztetések. De az összcsomag mértére való tekintettel, hát ez egy ambíciós célnak tűnik számomra. Thank you. Köszönöm szépen. Péter. Tehát itt látjuk, hogy mi történik akkor, amikor itt politikai egyesség van. Tehát azért itt mégis csak észleltünk különbségeket. Tehát most megvan nem csak a lehetőségünk, hanem megvan a kötelességünk is, hogy a helyzettel foglalkozunk. Ott már Karasz az első. Elnök úr, kedves Péter, először is nagyon örülök, hogy kijelenthetem, hogy nagyon örülünk, hogy az osztrák elnökség le akarja zárni ezt a joganyagot, és az előzetes egyeztetések már meg is történtek a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők között. Tehát jó úton vagyunk, alapvető probléma nem van, nagyon van, és most a módosítókat olvassuk. Nem akarok mindent elismételni, rövid leszek. Az arányossággal kezdtem. Tehát véleményem szerint itt egy 5 milliárd eurós határt nem kellene átlépni, hiszen az adminisztrációs ráfordítások tekintetében. Egy véleményen vagyunk. De azért szeretném elmondani, hogy jó, amit olvashatunk a számvevőszék jelentéséből, az SAP-ról, ami a globális normákat illeti, a frakcióm számára szükséges az, hogy egy 3%-os küszöbet érjünk el. A, a globális rendszer releváns intézetek számára legyen egy ilyen puffer, a többi szereplő számára pedig azért nagyon nehéz puffert létrehozni, mert nincsenek meg a megfelelő adatok. De itt nem szabad diszkriminálnunk ügyleti modelleket. A strukturális likviditási kvóta a származtatott ügyletek tekintetében legyen egy 5 százalék, hát ez Bázel is előírja, az aszimmetrikus ügyletek tekintetében a repo, reverse repo ügyleteknél én itt igazából az egyes címkével összefüggő döntéseket támogatom, mm, szükségünk van arra is, hogy legalább egy három idős átmeneti időt adjunk a bankoknak. A digitális szoftverek tekintetében azt olvashatjuk, hogy igazából ezt a szoftvert eh, meg kell vizsgálni, tehát hogyha a felügyelő hatóság megvizsgálja a szoftvert, az véleményem szerint célra vezető. Ezen kívül még szükségesnek tartom azt is, hogy a 113-as cikk tekintetében legyen egy közös rep eljárás. És itt az Európai Központi Bank ajánlásairól is beszélek, hiszen itt a makroprudenciális keretről is szó van. A télak esetében fontos az, hogy a strukturális jogi különbségekre is figyeljünk, ez főleg a harmadik államokra vonatkozik. A szanálási hatóságok tekintetében pedig fontos, hogy a belső télakokat közelítsék a globálishoz 75-90 százalékban legalább. Hol vannak problémák, a javadalmazás kérdése véleményem szerint kevesebb nemzeti mozgástérre van szükségünk, tehát legyenek az európai szintű szabályok rugalmasabbak. Ez vonatkozik a küszebb értékekre is. És igazából ezt a javadalmazási kvótát a frakcióm elutasítja. A támogató tényezőknél abból indulok ki, hogy a szabályzás és a felügyelet kockázatos marad, hiszen a kockázatos pozíciók kiértékelését körültekintőbben kell elvégezni. És uh, itt is több bizonyítékra van szükségünk, és nagyon fontos az, hogy eh, elkerüljük a párhuzamos jogalkotást. Az utolsó kérdés, a bejelentés klímakockázatok, abból indulok ki, hogy az ilyen kockázat kategóriák bevezetése jogos-e, és ha jogos, akkor hogyan határozzuk meg a fogalmakat. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés sokunkat foglalkoztat, és még nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű anyaggal. Tehát természetesen ide be kell a KKV támogató tényezőt is kalkulálni, és uh, itt uh, nézzük meg, hogy uh, természetesen a végrehajtás hogyan néz majd ki, tehát, mint említettem, adjunk egy legalább három éves határidőt a bankunknak. Köszönöm most az előadónak a munkáját, és véleményem szerint konszenzus fogunk elérni. Thank you. Köszönöm. Ashley Fox. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak. És a módosítók mennyiségét tekintve tarthatjuk magunkat az időkeretünkhöz. Nem értem, hogy a bizottság miért javasolta azt, hogy IP út kell azoknak a nemzetközi bankoknak létrehozniuk, amelyek az Európai Unióban is tevékenykednek. Tehát én ezt aggasztónak találom, mert nem volt hatástanulmány előtte. egyet értek azokkal a módosítókkal, amelyek az IPU-k eltörlését javasolják. De itt egy 50 milliárd eurós küszöböt látunk, tehát ez például az amerikai norma, és szerintem ez itt megfelelő. Tehát a nettó stabilizációs tényező szerintem egy 5 os tehát igazából a követelések 5%-ánál ne legyen magasabb. Vannak még módosítók, amelyek ezt kérik, szerintem ebből ki lehet dolgozni egy jó kompromisszumot. Néhány kolléga azt mondja, hogy ne legyen stabilitási, tőkésítési követelmény. Én ezzel nem értek együtt. Igen, a javadalmazás tekintetében követem az előadót, hogy itt is az arányosságot vegyük figyelembe, és itt a 94 per 1-es cikre utalok. A illetékes hatóságok a kisebb és nem annyira összetett cégek esetében is felléphetnek. Nem tudom, hogy itt a, a prudenciális, a körültekintési elvek javítanának-e az átlagos alkalmazotti helyzeten? A 103-asra térek át, ami a CRD, a tőkekövetelmény irányelvvel függ össze. Tehát itt tőkés és nem tőkés, tőke jellegű intézkedések vannak. Mindenképpen többet kell tenni a csomagban, annak érdekében, hogy a cégek megfelelő módon alkalmazhassák ezt a jogszabályt. Tehát itt a tőke a temelési hányadost a bázeli szintre kell vinni, és a központi bankoknak való kitettség nem jelent kockázatot, és szerintem ezt sem kellene benthagyni a szövegben. A néppárti kollégákkal, SND és az ALDE frakciós kollégákkal a piaci agregátorok tekintetében én is benyújtottam módosítókat, hiszen ez lehetővé teszi a könnyebb finanszírozást. És így a az érintett pénzintézetek véleményem szerint könnyebben juthatnának likvid tőkéhez. Itt ingóságokról is szó van. A szoftver ellenőrizhetősége szerintem a beruházási kedve is veszélyeztetheti. Tehát én támogatom az igazi ösztönzőket. És szerintem egy ilyen prudenciális csomagban ezeket figyelembe kellene venni. Végezetül pedig, hallottuk az eszmecsere során, tehát én nem én az államadóság nulla százalékos megítélését nem tartom jó elképzelésnek, és be is nyújtottam ebben a tekintetben módosítókat. És elnök úr, Sven Gigoldot biztosítom, hogy igazából a CRD nem fogja felhigítani a bázeli normákat. Az is nagyon lényeges, hogy figyelembe vegyük a, globál, a globális realitásokat, és ne akadályozzuk meg a globális cégeknek, hogy Európában ügyleteljenek. Köszönöm szépen! Yeah, probably it's not the point of what, how would you like to be the EU standards that my you... Ugye itt az az érdekes, hogy mit fog tenni az Egyesült Királyság a Brexit után. Persze, nem lehet egyik pillanatról a másikra EU-s szabályokkal megoldani ezt a kérdést, de hát ez van. Caroline Nadgali következik. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne. Még mielőtt a módosításokba bele mennék, és aztán megvizsgáljuk azt, hogy mi is a fő cél. Az, hogy megőrizzük, elérjük a nemzetközi sztenderdeket, a stabilitást növelve az egész pénzügyi szektorban, és ugyanakkor csökkentve a kockázatokat a bankunió beteljesedése után is. Hát itt még sok minden vár ránk, de ugyanakkor ez mindenképpen egy nagyon jó lépés és a jó irányba mutat. Örülök annak, hogy a nemzetközi szabályoknak megfelelünk, de vannak olyan módosítások, amelyek egyáltalán nem tetszenek nekem a kollégák részéről. Nem szabad, hogy túl szigorúbbá váljanak ezek a jogszabályok. Néhány prioritásról számolnék be a parlamenti állásponttal kapcsolatban. Itt a CRT kapcsán örülök annak, hogy azért a parlament többsége támogatja azt, hogy megfelelőképpen vezessük be ezeket az intézkedéseket. Or I think a transition period of three years should be enough given that we end up with a dual IPU structure. A duális uh, struktúrák kialakulásához vezethet a helyzet, ezért fontos lenne a jobb kezelése a problémáknak, technikai uh, kihívások továbbra is ott vannak előttünk, és egy uh, kiegyensúlyozott nemzetközi mm, helyzet kialakulását kell szorgalmaznunk. A legtöbb módosítás a derivatívák és az nemzetközi sztenderdek irányába mutat. A kockázatokkal megfelelő, vagy ezekkel arányos módon a technikai együtt, együttműködés fogja biztosítani az európai pénzügyi piacok jó működését, A negyedik pont, amire utalnék, ezt is elmondtam már decemberben, hogy egyetértek a jelentéstevővel, a kisebb és nem kompakt bankokra vonatkozó kérdések esetében jó, ha sikerül a teljes összegeket megőrizni, még olyan tagállamokban is, amelyek esetleg kevésbé szigorú rezsim alá esnek. A prudenciális megközelítés a zöld vagy környezetvédelmi, illetve szociális megközelítések tekintetében a kockázatot fel kell mérni az Európai Bizottságnak, és a teljes gazdasági ciklusban gondolkodva kell azt beépítenie. Következő gondolat. Leverage ratio. Itt nagyon fontos a kivételes rendszerek kialakítása, ezért egy módosítással is értünk. Mi úgy gondoljuk, hogy csak a köz lévő bankok kaphatnak ilyen kivételt, olyan bankokra gondolok, amelyek közszolgáltatást végeznek. Ahogyan elmondtam már decemberben, nagyon fontos a jelzáloghitelek kérdése, ezért a módosítást, amelyet a jelentéstevő beterjesztett, támogatom, és reméljük, hogy ez a kompromisszum részét fogja képezni. Utolsó gondolat, de azt hiszem, hogy ez a legérzékenyebb. Mind az Európai Parlament, mind a tanácsa való egyeztetések során kiderülhet az, hogy mennyire fontos számunkra a kiegyensúlyozott megközelítés. Természetesen van néhány hónap még, biztos, hogy nagyon intenzív csatákra lehet majd számítani. Én természetesen várom ezt a jelentéstevővel és más árnyékjelentéstevőkkel való együttműködést remélem, hogy megfelelőképpen tudjuk majd lefolytatni, és be tudjuk tartani a májusi határidőt is. Köszönöm, tessék! Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és jó néhány gondolatát támogatjuk abban a formában, ahogyan ő ezeket leírta. A, az arányosság számunkra jó, gondolat a kisebb és kevésbé, kevesebb kockázatot vállaló bankok esetében. Természetesen a mozgás teret azt lehet azért igazolni azokban az esetekben, amikor nem olyan nagy a hatás. Nem szabad, hogy a banki szabályokat sértsük, ugyanakkor egyetértünk, hogy túl alacsony a leverage ratio, ugye itt egy OECD 5%-ot javasol, miközben a 3%-os javaslat lenne az európai javaslat. Éppen ezért a mi módosításunkban egy arányos leverage ratio-t kívánunk bevezetni, attól függően, hogy mekkora bankról van szó, lehet ez akár 6%-os is, vagy még több, vagy kevesebb. A kalibrációt tehát ilyen értelemben kell kialakítani. A módosításaink, amelyeket beterjesztettünk, ebben az irányba mutatnak. A tilakkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy itt nagyon sok kérdésünk merül fel. A következő banki krízis helyzet hatását nagyon nehéz egyelőre felmérni, ezért fontos a fokozatos bevezetése a tilaknak. A nagy és szisztémikus szempontból fontos bankok diszruptív hatással lehetnek az egész piacra. Éppen ezért a módosításunkban, hogy fokozatosan emeljük a küszöbértékeket a G-Seek esetére. A 72B cikk tartalmazza a kötelezettségeket is. Én azt gondolom, hogy ezeket szubordinálni kell, és nem lehet anyagi kockázatként kezelni az RTB esetében. Az 501B cikk esetében úgy gondoljuk, hogy nem minden bank esetére tudjuk alkalmazni ezt a rendszert egy standardizált megközelítés 40%-ot javasol, de ez akár 80% is lehet. Egy három éves átmeneti időszakot kívánunk bevezetni, és a prudenciális szabályok bizonyos projektek esetében kell megvalósuljanak Fontos tehát az, hogy a 501-es cikk a szociális kérdésekre és a fenntarthatóságra is ki kellene terjedjen. A módos, az ezzel kapcsolatos módosításunkban a legfontosabb közszolgáltatásokban való részvétel esetén a bankoknak a tőke igényt le lehet csökkenteni. A felügyeleti hatáskörök esetében a tőkével kapcsolatos kötelezettségeket eseti elbírálás alapján kívánjuk megvalósítani. A szankciókat azonnal be kell vezetni, amennyiben a bankok a prudenciális követelményeknek nem felelnek meg, mert különben hogyha az egész európai jogrendszerben gondolkodunk, akkor ez a hatékonyságot és a megvalósíthatóságot csökkenti makroprudenciális szempontból is. Azután bennünk nagy kérdéseket vet fel az 401-es cikk és a kettes bekezdés. És végül, de nem utolsó sorba, örülünk annak, hogy az Európai Bizottság a BSR javaslatunkat befogadta, és ezen keresztül a TVT-re vonatkozó szabályokat legalább részben figyelembe veszi. Külön kell választani véleményünk szerint a kereskedelmi banki tevékenységet a befektetési banki tevékenységtől, és a BSR számunkra, progresszív erők számára ebben a házban ilyen fontos. Köszönöm. Thank you uh, for the green. Köszönjük a zöldeknek. Igen, hát általános megközelítésünket hangsúlyoznám. Nagyon sok részletről lehet itt beszélni a tárgyalások során, de meggyőződésünk, hogy a parlamentnek kétszer is meg kell gondolnia, hogy mit mond a bankunióról, és milyen tanácsokat ad. Jó, hogy vannak ambícióink, és be is kell fejezni a bankuniót, állítólag, de másokban meg fenntartások vannak. Azt mondják, hogy ha egy regionális válság beütne, akkor az európai garanciarendszer hiánya veszélyezteti az egész uniót, és a régiókból tőke elvonáshoz, meneküléshez vezethet a régiók között. Tehát erre külön szabályokat kéne alkotni. Szerintem a jobb, közösebb kockázat viselés a stabilitás alapja, ugyanakkor eleve a kockázatokat csökkenteni kell, ezért azt mondjuk mi, hogy jó, teljesítsük ki a bankuniót, de a parlament álljon annak a folyamatnak az élére, hogy a kockázatokat csökkenteni kell, és akadályozzuk meg azoknak a szentségtelen szövetségét, akik a kockázat csökkentés trendjének ellenállnak. Az előadó úgy érzem, hogy nagyon hasonlóan áll a kérdéshez, ennek örülök. Ezt üdvözöljük. De persze a részletekben búvik meg az ördög. Úgy gondoljuk, hogy vannak még mindig olyan bankok, amelyek a globális szabályok szerint nevetségesen alacsony leverage ratio requirement-tel dolgoznak. Ezt meg kell emelni, főleg a nagyobb bankok esetében. Azt is látjuk, hogy a válság után bevezetett szabályok számos esetben jelentéstételi kötelezettséget írnak elő, és sok egyéb bonyolult feladatot, amit a kicsik képtelenek teljesíteni. Köszönöm az előadónak, hogy ő is elmondta, hogy ettől még nem szabad, hogy a kisbankok ö, kevésbé biztonságosan működjenek működjenek ők is biztonságosan, csak az elvárások velük szemben ne legyenek teljesíthetetlenek. Tehát például a bonyolult számításokat, jelentési kötelezettségeket a kicsik méretéhez igazítsuk, és elnök úr itt ö, ö, utalt arra, hogy a CSU és a zöldek itt bizonyos értelemben egy nevezőre hozhatók. Igen, mi közel állunk azokhoz a kisbankokhoz, akik hitelezést működtetnek, és ezektől azt halljuk, hogy mi hajlandók vagyunk a magasabb tőkekövetelményeknek is megfelelni, de nem értjük és nem látjuk be, hogy a pénzügyi ágazat stabilitásához hogyan járul az hozzá, hogyha egyre több jelentést kell írniuk? Ez nem csak Németországban okoz gondot, Németországban még most is sok kisbank van, és ennek örülni kell, de ugyanazt halljuk minden pénzintézettől világszerte, vagy hát Európa szerte. Tehát a szabályoknak ez a hátulütője, hogy a kisebb szereplőket akaratlanul kiszorítjuk a túlzott elvárásokkal a piacról. Szerintem inkább ott kell radikálisnak lenni, hogy a szabályok terhét csökkenteni kell, ugyanakkor védeni kell az egész csomag működő képességét. Ezt Fox asszonynak is mondom, mert tegnap egyeztetett Kemal úrral, A 804-es módosító visszavonását javaslom ö, önnek, az elmondottak után, de ezt csak nagyon szerényen teszem. És legyünk mindannyian azon, hogy a nemzetközi szabályokat érvényesítsük, ahelyett, hogy aláássuk őket. Marco Valli. Köszönöm szépen. A mi módosításaink célja részben az, hogy olyan lehetőségeket vezessünk be, amelyek révén a reál gazdaság és a bankok kapcsolata helyreállna, mert az elmúlt évek során a bankok azért nagyon sokat szenvedtek, és azóta, amióta a válság volt, már nem is annyit kölcsönöznek, vagy hiteleznek a családoknak, illetve a kisvállalkozóknak. Tehát szeretnénk ezt a fajta ösztönzést visszaállítani, és ezért a módosításainkban ezt szeretnénk hangsúlyozni. A KKV-k támogatásának tekintetében, de a különböző küszöbértékek kihagyásával, illetve a zöld energia és a fenntartható felújítások, épületfelújítások területére való hitelezés elősegítése érdekében. Viszont a magas széndiokszid kibocsátású beruházások támogatásánál ennek az ellenkezőjét szeretnénk a bizottsági infrastruktúrális javaslatokat eléggé szkeptikusan tekintjük, és úgy gondoljuk, hogy ez csak környezetvédelmi szempontból, vagy szociálisan fenntartható infrastruktúrák esetében tudjuk támogatni, ezért a fosszilis üzemanyagokhoz köthető infrastruktúrák támogatását mi kizárnánk. KKV-k és családok felé egy 50%-os risk kell biztosítani, és ugye sokszor a ingósá, az ingatlan garancia az garanciát jelent a hitelezésnél. Nagyon gyakran Olaszországban a hiteleket a bérekhez, illetve a nyugdíjakhoz kötik, úgyhogy ezekben az esetekben is szeretnénk egy kivételezési rendszert, mert ez egy jó rendszer, és nem szeretnénk, hogyha ezt megfojtanák. A kötelező séget a derivatívek tekintetében azt javasoljuk, hogy egy 3%-os koeficienst alkalmazzunk a nem szisztémikus bankok esetében, és 6% legyen ez a kereskedelmi bankok tekintetében, vagy pedig akár 12% is lehet egy bizonyos küszöbérték fölött ez az arány. A likviditási lefedettség így a legrosszabb helyzetben, vagy leginkább kitett helyzetben lévő bankok esetében magasabb lenne. Minőségi termékekre van, van szükség, 7, 9, illetve 19 százalék a bankok likviditási kockázatokat vállalnak, éppen ezért fontos, hogy ezt a problémát orvosoljuk. Az 507-es cikkel kapcsolatban szeretnénk azt, hogyha ezt törölnénk, mert ezen keresztül az államadóság kockázatok instabilitáshoz vezetnek, és szerintünk ez egy nagyon nagy kockázat, szisztémikus kockázat, mert ugye a bankok rengeteg államkötvényel dolgoznak, és ezért gondoljuk, hogy ez nem lenne helyes a CRD-vel kapcsolatban, ahogy a más kollégák is elmondták. Azt szeretnénk kérni, hogy 21 legyen az arány a legmagasabb és a legkisebb, vagy legalacsonyabb bérezések között, tehát hogy a különbségek ennél ne lehessenek nagyobbak a bankokon belül. Ezen kívül pedig azon bankok esetében, amelyeknek nagy a kitettsége, és nehezen lehet őket bemérni, és a kockázatok magasabbak vagy szisztémikusabbak, ott óvatosabb eljárásra van szükség. Nagyon sok gondolatunk van ezzel az anyaggal kapcsolatban, ezek voltak a legfontosabbak, de az biztos, hogy a jelentéstevő nagyon nyílt volt és készen állt arra, hogy vitát folytassunk. Szerintem ez egy jó munka lesz a végén, és reméljük, hogy a reálgazdaságot tudjuk végre segíteni, mert jelenleg az eurozóna a kereslet élénkítését igényli, tehát nem lehet túl szigorúan kezelni a bankokat. Köszönöm, Köszönöm szépen, Márko Zanni. grazie. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, mert nagyon okos ez a jelentés sok pontban, tehát szerintem itt jó munkát tudunk majd végezni. Persze lesznek azért olyan gondolatok, vagy olyan pontok is, amelyekben sokkal mélyebb munkára van szükség, még akkor is, hogyha a megközelítés alapvetően nekem tetszik látom, hogy az együttműködésre nyitott az összes frakció. Ami a fő célokat illeti, az egyik legfontosabb cél az, hogy a bankrendszerünket, pénzügyi rendszerünket stabilabbá tegyük, és ellenállóbbá nem csak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja elviselni az egyes sokkokat, hanem hogy esetleg hogyan lehet őket megelőzni. És ezért fontos számunkra a prevenció, a szisztemikus kockázatok tekintetében nem kell eltúlozni azokat az eszközöket, amelyek a válságok megoldásában alkalmazandók, hanem inkább a megelőzésekkel a hangsúlyt fektetni. A másik legfontosabb cél, úgy tűnik nekem, hogy ezzel sokan egyetértenek, az az, hogy olyan rendeleteket, illetve hogy olyan jogalkotást végezzünk, ugye eddig nagyon gyorsan kellett fellépni a válság miatt, egy egyszerűen alkalmazható rendszer alakult ki, én azt gondolom, hogy az új rendeletek alkalmazásánál ez egyértelműen kiderült. A banki válságok kapcsán nekünk az a feladatunk, hogy a szabályok egyszerűek legyenek, könnyen érthetőek mind a bankok, mind az állampolgárok számára, de főként az alkalmazó hatóságok számára, hiszen ők azok, akik majd döntéseket kell hozzanak. És azt hiszem, hogy ez sajnos nem mindig tökéletesen valósult meg. És aztán néhány fontos kérdés a mi frakciónk számára. Az egyik ilyen a leverage ratio, amelynek célja, hogy egyszerűen érthető módon lehessen ellenőrizni is ezt, tehát ezen keresztül gyakorlatilag jól lehet mérni, hőmérőzni az adott bank egészségi állapotát. 2013 után azért valami javulás tapasztalható a bankoknál, ebben a tekintetben is, tehát a leverage ratiojuk növekedett, de azért nem elégséges módon, mert vannak olyan országok, ahol a nagyobb bankok nagyon alacsony koeficienssel rendelkeznek, tehát a kockázatosságuk igen magas. Ez szép lassan növelni kell, és itt a bankrendszernek kell megtenni az első lépéseket, mert a bankoknak nagyon sok költséget is jelent mindez, és ezt végül is a fogyasztókon, vagy hát az ügyfeleken hajtják be. A jelentéstevő szerintem egy nagyon pozitív megoldást javasolt, de én még tovább mennék. Arra gondolok, hogy hogyan lehet csökkenteni a reálgazdaság, illetve a garantált hitelszerződések, jelzálók hitelek esetében a rugalmasságot, hiszen a legtöbb or, eurozónás országban a minimum szintről végre elmozdultak az ingatlanárak, és szép lassan alacsonyabb tőke igényel is lehetne most már jelzálók hitegeket kiadni. Ezen keresztül a kockázatok is most már alacsonyabbak, tehát így több hitelt lehetne kihelyezni. Ez csak néhány fő gondolat, amelyeket szerettünk volna elmondani, és azt hiszem, hogy itt még van mozgástér arra, hogy egyszerűbb és stabilabb bankrendszert tudjunk létrehozni. A kis bankokkal kapcsolatban lenne még egy megjegyzésem. Arra gondolok, hogy egyetértek a zöldek véleményével, Sven Gigoldal. vigyázzunk arra, hogy a kis bankokat ne ö, nyomjuk agyon bürokráciával, hiszen ők nem jelentenek szisztémikus ö, problémákat, de ugyanakkor ezek a kis bankok nagyon sokszor összefüggő hálózatokat alkotnak, egyenként ugyan nem kockázatosak, de miután szövetkezetekbe tömörülnek, ezért akár szisztémikus is lehet a hatásuk. Ezt se felejtsük el. Köszönöm. Azt hiszem, Ö, igen, Hansen, az, az, az kap szót a spontán felszólalások között. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is ezeket az első körös javaslatokat. Ez a bankcsomag olyan kezdeményeket tartalmaz, amelyek nagyon fontos jogalkotást jelentenek, és nagyon körültekintően kell döntenünk. A stabilitási, a kockázatcsökkentési szempont és a növekedés és a foglalkoztatási szempontok között. Úgy érzem, hogy sajátos európai specifikum az, hogy ezekre egyszerre kell figyelnünk, és így, ahogy. Vannak ugye nemzetközi normák is, amiknek meg kell felelni, ugyanakkor nem akarjuk ezeket átültetni az európai jogba. Ezeknek a tükrében szeretném elmondani elsősorban, hogy a piaci kockázat, nem tudom, hogy miért kellett decemberben ezt a Bájlal kapcsolatos, Bélinnel kapcsolatos bizottságot bevenni. Minden esetre az FRSCB normák érvényesítése szükséges. Ez egy kicsit megcsúszott, és ezért egy revíziós klauzulára lesz szükség, amely későbbre vonatkozóan a Bázeli Bizottság ajánlásait megfogalmazza. Ami a bankokat illeti, az e- bankuniót magát, jelentősen előre haladt a projekt, most már egységes jogi keretre van szükséges felügyeletre, amely felügyeli a ide tartozó bankok tőke szintjét, és ezt el kell ismertetni minden bankkal, ezt a közös szabályt, és alkalmaztatni kell, de körültekintőenek kell lenni, és ezt az Intergroup már meg is fogalmazta, hogy a likviditás, hosszú távú likviditás szempontját hogyan veszük szem, figyelembe, a passzívák, a derivatívák kérdésére is oda kell figyelni, és az asszimetriát csökkenteni kell az elbánásban, illetve a kivételeket, amelyeket a kettős cikk ír elő, át kell gondolni. Legyenek ezek csak nominális kivételek, mert hát meg kell felelni az intézmények sokféleségének, ugyanakkor nem szeretjük a kategoriális kivételeket, mert ez az instabilitás jogi, joghézagok forrása lehetett. Az arányosságról már sokat beszéltünk ma délelőtt is. Az európai bankrendszer divers és fragmentált, nem lehet mindent egységesen kezelni. A single rule bookot egy kicsit puhítani kell, de bizonyos normákat nem lehet bizonyos szintnél jobban egyszerűsíteni. Az arányosságot alkalmazni kell, de nem szélsőségesen. A belső modellekre tekintettel ö, engedni lehet a közös szabályokból, amennyiben a bankok saját belső modelljei megfelelőek. Ezt gondoljuk az arányosságról, és általában köszönöm. Köszönjük mi is. Nincs más spontán felszólás igény, úgyhogy az előadónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a sokféle kommentárt pedig a kollégáknak köszönöm. Én nem félek, mint egyes kollégák, attól, túl egyszerűsödnének a szabályok az arányosság jegyében. Az NSFA tekintetében ö, ö, a kisebb pénzintézetek kalibrálása még szigorodik is, tehát kevesebb adat alapján, de szigorúbb kalibrációval működnének a kisebb pénzintézetek. És akkor így megvalósul a az egyensúly. Tehát egyszerűbb lesz a kicsiknek, de szigorúbb, a nagyoknak meg valamivel lazább, de nagyon sok jelentéstételi kötelezettsége járó. Gigolt kolléga, mondom, hogy lesznek még olyan szabályok is, amelyeket kifejezetten a kicsiknek kell majd teljesíteni, azért, hogy igazolható legyen, hogy ők nem profitálnak a rájuk vonatkozó rugalmasságból túlzott módon. A belső modellek figyelembe vétele és az arányosság szempontja azonban egymás kizáró feltételek szerintem. Köszönöm szépen a sok érdekes javaslatot, amit ma is kaptam. Egy dolog azt hiszem leszögezhető, olyan, egy építkezésen lennénk, tehát építeni akarunk, az irányt, a jelleget úgy érzem, hogy közösen akarjuk. Abban van különbség, hogy milyen sorrendben, milyen téglával, milyen módszerekkel építsük ezt a házat, és persze hát tekintettel kell lennem előadóként a többségekre, de én úgy látom, hogy bőven van esélyünk arra, hogy a tanácsra szemben erős tárgyalási mandátummal jelenjünk majd meg a tárgyaló asztalnál. Várom a további együttműködést, és köszönöm szépen ezt a nagyon értelmes mai vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy nagyon gyümölcsöző eszmecsere volt teljesen normális, hogy mindenki máshol érzékeny, máshova teszi a hangsúlyt, de mindenképpen látjuk, hogy észszerű kompromisszumokat fogunk elérni. Tehát, tehát én felbátorodva érzem magam, felbátorodva érzem magam, hogy folytassuk ugyanilyen intenzíven a vitát és a szavazás pedig május 17-én lesz. Messzinek tűnik, de azért nincs olyan messze. és nagyon intenzíven kell majd dolgoznunk, sokat kell tárgyalni az árnyék előadóknak, de nagyon jó kiinduló alapunk van, ezért szeretném megköszönni még egyszer az előadónak és az árnyék előadóknak. Most akkor áttérhetünk a következő napi rendi pontra. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése a következő témánk ez a 35 és szerintem ez egy nagyon jó innováció volt, hogy ezt bevezettük, hiszen így bevezettük a transzparenciát, az átláthatóságot, ezen jogalkotási anyagok esetében is. Ma arról szeretnénk eszmecserét folytatni, hogy hogyan tudunk bizonyos elemeket ki elemezni, megvizsgálni a 2012-es short pozíciókról szóló irányelvről. Az ESMA és a bizottság is megvizsgálta már a rendeletet, és az ESMA tanácsát decemberben kapta meg a bizottság, és a következő technikai és nagyon fontos itt is a nettó short pozíciók eh, helyzete. Tehát az Econ titkárság eh, már eh, értesítette a tagokat. 2011-ben is egy a rossz is szeretném üdvözölni, az ESMA részéről, és Tilman Rüderert, Fizmától, és most átadom a szót vendégeinknek, hogy röviden vezessék be a témát. És személyenként először az ESMA 5 percet kapnak, és most akkor meghallgatjuk a technikai segítségnyújtást. Részleteit Veréna üdvözlöm, és át is adom a szót. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Köszönöm szépen a lehetőséget. És az Eszmáltal által nyújtott short eladási rendelethez. Tehát szeretnénk az eredeti gondolatainkat is megosztani önökkel, és szeretnénk azokat a tapasztalatokat is megosztani, amelyek összefüggenek ennek a nagyon izgalmas rendeletnek a végrehajtásával. Tavaly januárban kaptunk mandátumot a bizottságtól, hogy technikai segítséget adjunk a sortolási ügyleteknél, és ez 2012 óta volt releváns. Ahogy az elnök mondta, a technikai segítségnyújtás pedig benyújtottuk decemberben. Itt három fő témára koncentrálunk, tehát itt definiáljuk az árjegyzés fogalmát, ezen kívül a sortolási korlátozásokkal, és ezen kívül a nettó rövid részvénypozíciókra vonatkozó bejelentés és közzététel volt a harmadik témánk. Nagyon fontos, hogy hatékony legyen a követelmények betartásának a ellenőrzése, és hogy igazából a rendelet kijátszását is megakadályozzuk. Korlatban is egy közvita révén láttuk az eredményeit. Tehát 22 konzultációt tartottunk, és január 3-án került sor a végrehajtásra, de ennek ellenére vannak olyan területek, ahol úgy érezzük, hogy további technikai segítséget kell nyújtani. Hiszen a MIFID-MIFIR végrehajtásával jobban értjük már azokat a dolgokat, amelyekről több információra volt szükségünk, tehát itt például az érintett cégek bejelentése és adat tárolása tekintetében. Ezen kívül még foglalkoztunk a rendszeres internalizálók helyzetével, és ebben a tekintetben is sokkal többet tudtunk meg a MIFID kontextusban lévő árjegyzésről. Most megkapjuk már az első jelzéseket, és ennyi szerettem volna mondani, majd erről, és várom a kérdéseiket. Tehát a árjegyző tevékenységektől történő kivétel volt az egyik nagyon fontos dolgunk, és itt hat dolgot állapítottunk meg. Igenis, tegyünk különbséget, az árjegyzői definíció a nettó rövid részvénypozíciók esetében és a többi ügylet esetében. Tehát szerintünk ez jogos. Másodszorban azt javasoltuk, hogy a kereskedési helyszínen történő árjegyzés legyen a vizsgálataink alapja. Harmadsorban pedig megállapítottuk, hogy az OTC ügyletek esetében nem kellene bejegyzett árjegyzőnek lenni. Ezeket a kivételeket egyéb eszközökkel is kiegészítettük, mint például a jegyzési jogok, a átláthatósági jogok. Ezen kívül új követelményeket vezettünk be az árjegyzőkre, és pedig, hogy a illetékes szervek ellenőrizzék a nettó rövid részvénypozíciókat egy bizonyos időtartamon belül. Végezetül pedig ezen a területen azt javasoltuk, hogy a bejelentési kötelezettséget is egyszerűbbé és rugalmasabbá kell tenni az illetékes felügyelő hatóságok felé. A másik téma, tehát itt a nettó rövid részvénypozíciókkal való kereskedés korlátozása. Még nincs túl sok bizonyíték ezen intézkedések hatékonyságáról. Ezen kívül az Európai Unióban is viszonylag kevesen élnek ezzel. Tehát Igazából itt limitekbe, határokba ütközünk. Mi azt szeretnénk, hogyha igazából ne a sortolást tiltsuk be az Európai Unióban, hanem a nettó rövid részvény pozíciókkal való visszaélés. Tehát ne, a sortolást ne tiltsuk be, ugye, hogy van, de korlátozzuk uh, a sortolást a nettó rövid részvény pozíciók tekintetében és ezen kívül még azt is javasoltuk, er, ezen kívül a likviditási eszköz esetében is elképzelhető egy nettó rövid részvénypozíciós tilalom. Természetesen nagyon fontos a származási ország és a származási ország illetékes hatósága felelős a felügyeletért. Én úgy gondolom, hogy az egész intézkedés így hatékonyabb lenne. Harmadsorban pedig azt javasoltuk, hogy a európai kereskedőhelyeken keresedett állami adósságokkal is tisztába kell jönni. Ezen a téren ismét utalok arra, hogy voltak technikai jellegű változások, de megtartottunk dolgokat, például a jelenlegi bejelentési küszöböt, ez 0,2 százalék az illetékes hatóság felé, és 0,5 százalék a nyilvános közzététel esetében. Másodszorban az illetékes hatóságok számára nem írunk elő kötelezettséget, hogy milyen formában nyújtsák be a jelentésüket, de, de természetesen tarthatják magukat ajánlásokhoz. Harmadsorban azt javaslom, hogy amikor átlépik a releváns küszöböket, akkor igazából itt a határidő az erre következő nap legyen fél négykor. Negyed sorban azt javasoljuk, hogy legyen egy központosított jelentési és közétételi rendszer. Ez szerintem megkönnyíteni az átláthatóságot. Ötöt sorban pedig azt javasoljuk, hogy a nettó rövid részvénypozíciók kikalkulálására a részvénytömegeket is meg kell vizsgálni, és végezetül pedig azt javasoljuk, hogy az LI azonosítót is alkalmazzuk, hiszen így egyszerűbb a hatóság számára. Végezetül pedig azt javasoljuk, hogy a nettó rövid részvénypozíciók államadóságban elfogadott részét is így kalkuláljuk. Tehát röviden ezeket az ajánlásokat tettük a segítségnyújtásunkkal, erre kértek minket, hogy tanácsot adjunk, és most szeretném megköszönni az érdeklődésüket a témánt, és boldog vagyok, hogyha megválaszolhatom kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much. Now the... Köszönöm szépen, bizottság. Yes, thank you very much. Uh, good morning uh, to everybody. Jó napot kívánok mindenkinek. Szeretnénk megköszönni az ESMA-nak ezt az igen részletes uh, elemzést. Tulajdonképpen a mandátumban uh, szereplő összes uh, szempontra mindez kiterjedt, főként a tagsági kritériumokra, a különböző kivételezési rendszerekre, és nagyon nagy örömmel olvastuk azokat az empirikus tényeket is, amelyek szerepelnek ebben. 46-szor alkalmazták eddig két NZA Portugáliában és Olaszországban, és csak a ö, részvényekkel kapcsolatban alkalmazták ezt, és nem az államadósággal kapcsolatban, ha legalábbis jól emlékszem, pedig ez volt a fő célja mindennek. Technikai adaptációkról is volt szó az ESMA részéről, és az Európai Bizottság ezeket el is olvasta, és megpróbálja összeegyeztetni őket az alapvető céljainkkal, hogy mennyire felelnek meg az agályoknak és az eredeti problémák megoldásának. Azt hiszem, hogy itt egy általánosabb szintre kell emelni ezt a problémát, hogy vajon miért nem alkalmazták soha a célzott, az eredetileg megcélzott célokra ezt az eszközt. Vagyis itt egy olyan kérdés szerepel ebben. Ez nem egy kritika, mert ugye fel se tettük ezt a kérdést, de azért mégiscsak, hogyha megvizsgáljuk a statisztikákat, akkor azért felmerül bennünk az a kérdés, hogy miért nem használták ezt arra a célra, amire eredetileg kitalálták. Ami a timingot illeti és a nyomonkövetést, természetesen majd ezt a, az útmutatást köz, vagy nyomon fogjuk követni. Természetesen nagyon el vagyunk késve, nagyjából 20 hónap áll még a rendelkezésünkre. Most, hogy mindez a jelenlegi bizottsági mandátummal hogyan egyeztethető össze, hát ez attól függ, hogy hogyan is kívánjuk majd megvalósítani ezt, de természetesen itt a technikai implementációs szabályok is sokat nyomhatnak alatba. És ezzel lezárnám. Köszönöm. Thank you very much. Of course, one also... Köszönöm szépen. Figyelembe vettük azt is, hogy ugye mindez a szuverén, illetve az államadóság válság közepén robbant ki ez az ügy. Most pedig nem tudom, hogy még időben vagyunk-e ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hát jó, hát most ugye végernek a válságnak, tulajdonképpen sohasem alkalmaztuk ezt az eszközt, hát akkor mi szükség van rá. De nem akarok itt most ö, több időt ö, elvenni. Filip, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Roberto. Téged is a bizottsági ö, urat néztem, és felmerült bennem az a kérdés, hogy valaha valakit olvasta a Financial Times. Ezt azért gondoltam, mert Ugye itt az, az államadóság válságot a piac készpénze való elárasztásával próbálták megoldani. Hát persze minden attól függ, milyen kontextusban akarunk fellépni. Hát azért próbáljuk meg a realitások talaján maradni, ne egy buborékba éljünk, hogyha nem alkalmazta senki, annak megvan az oka. Jelenleg azonban egy olyan jellegű politikával, amelyet az LKB folytat, hát nevetséges lenne. Nincsenek a piacon feszültségek, tehát miért is kellene alkalmazni? Persze a bizottságot én sokra értékelem, de hát azért az ilyen típusú megjegyzésekkel már ne haragudjon, de hülyét csinálnak a bizottságból. Érdekes volt az, amit az eszmától hallhattunk, de lenne egy kérdésem is az eszmához. Ön arról beszélt, hogy a MIFID 2 óta, vagy lehet, hogy, hogy emiatt át fogják alakítani a az ajánlásokat. De egyelőre ne tegyenek semmit, mert lehet, hogy lesz egy újabb verzió is, vagy nem tudom, hogy ön ezt célzottan mondta, vagy sem, tehát hogy itt további analízisekre van szükség az önök intézménye részéről, mielőtt lépünk, vagy sem? Csak két kérdésem lenne a különböző mm, javaslatokkal kapcsolatban. Természetesen fontos az átfogalmazása is bizonyos cikkeknek, és a mandátum tekintetében is szeretném látni, hogy a bizottság hogyan látja a helyzetet, és hogy milyen céljai vannak a bizottságnak, mit, mit kíván tenni annak érdekében, hogy jogalkotási szempontból fellépjen, hiszen az ESMA javaslatainak egy része az jogalkotási kérdéseket is felvet. bennünket az is nagyon érdekel, hogy vajon mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne kerüljék meg a jogszabályokat a short selling betiltására gondolok. Az ESZMÁ-tól és a bizottságtól is azt szeretném kérdezni, hogy ismernek-e olyan eseteket, amikor megkerülték a szabályokat, és hogy e- olyankor pontosan mi történt. Ez lenne a kérdésem a bizottsághoz és az eszmához is. Köszönöm szépen. Markus Felber kap szót. Köszönöm szépen az elhangzottakat az jelentés kapcsán. Amit Rüder úr mondott, az igaz, a piac nem látta előre, hogy mi lesz a sovereign bondokkal, csak mi, okos jogalkotók, most ezt ironikusan mondom, oldottuk meg végül a problémát. Nos, a, jó, hogy ez a rendelet most megszületett a short tradingről, és nem teljes körű, nagy radikális módosításokat hozott, hanem gyakorlatias napi szintű módosításokat, és most visszagondolok arra, amikor te azt mondtad, hogy a nyugat alkonya eljött, hát azért a nyugat nem dölt össze. Na nézzük, az ESMA jelentésében azt hangsúlyozza, két tranzakciós jelentési rendszer típust rendszerszerűen internalizálna, érdekelne, hogy a még nem rendelkezésre álló jelentés mit jelent a validitás szempontjából, és a MIFID 2 hatályba lépése óta, mivel a rendszer struktúrái megváltoztak, azt is szeretnénk tudni, hogy milyen intézkedések fakadnak ebből. Ami a short term ö, ö, kereskedést illeti, a tilalom nem kéne, hogy kiterjedjen azokra a piaci papírokra, amelyek bizonyos normáknak nem felelnek meg. Kérdés itt, hogy ezen fel nem alakulnak-e ki a készszagok. És garantálni kellene azt is, hogy csak a szignifikáns ár volatilitás esetén legyen beavatkozás. Az empirikus adatok azt mutatják, hogy az jelenlegi küszöbértékek túl magasak, túl alacsonyak, és mást tekintünk szignifikánsnak, mint korábban. Az átláthatósági követelmények tekintetében az ESMA központi bejelentési rendszert írna elő, ami jelentősen megváltoztatná a jelenlegi rendszert, főleg a nagy piaci szereplők számára, Kérdésem az, hogy ezt miből finanszírozzuk, a tagállami hatóságok befizetéséből, vagy pedig a piaci szereplők saját befizetéseiből? Ezek lennének a kérdéseim. Thank you. Um, uh, Mr. Kam- Köszönjük, Kamal úr. Azt hittem, hogy ön is fog előttem beszélni. Köszönöm, hogy szólított. Nagyon kedves velem. Ez kölcsönös elismerésünket, szeretetünket, barátságunkat csak erősíti. Na, sokakat megosztott a short selling eh, rendelet. Eh, eredetleg az AMD alá tartozott volna, aztán külön rendelet lett belőle, és utólag jött be ez a szempont az Uncovered Sovereignty kapcsán. A CDO és a CDS-ek megértése akkor még nem volt teljes körül, most, hogy visszatekintünk, akkor látszik, hogy minden intézkedésből hiányzott a mérleg kezelésének képessége, és főleg a veszteségek kezelésének a metodikája. Ezzel kéne foglalkozni. Ebben a jelenlegi felülvizsgálatban a frakcióm támogatja a bizottság szándékát, és az ezma megfontolásait is elismerjük, hogy jogosak. A piaci likviditás számunkra fontos, és a piac ö, szerepe általában, és ezért az viszont csalódással vettük tudomásul, hogy nem nagyon konzultáltak a szereplőkkel és velünk. A MIFIT és a MIFER való összhang nem került megvizsgálásra, nem tudunk eleget arról, hogy az új jelentéstételi kötelezettségek miben állnak majd, milyen lesz az új rendszer, és a szisztematikus hibák kezelése. Tehát jelenleg egy kicsit túl általános nekem ez a szöveg. Ön szerint mikor lehet ebből konkrétumokat csinálni és elemezni a hatásait megfogható módon, mert jelenleg nagyon sok a, az ismeretlen változó. Van-e egyáltalán ismert változó? A market making, mint fogalom, és a market maker fogalma a négy-hét esben felmerül a MIFID kapcsán, Kérdés, hogy akarjuk-e tovább ösztönözni a market makereket újabb szolgáltatások kialakításában, vagy sem. A short sellingről szóló rendelet bizonyos értelemben ellentétben van a kivételek megfogalmazásával. Mi indokolja azt, hogy az OTC állítólag tényleg rontó hatású, és ezért újra kell szabályozni. Az ISRB e munka anyagát is érdemes lenne itt figyelembe venni, amely a short selling And instead could be... volatilitásával foglalkozik. Mit gondol ön ezekről a dilemmákról, főleg arról, hogy túl sok az ismeretlen, és csak spekulálunk. És szeretném azt is látni, hogy az eszme javaslatát a likvid piacokkal kapcsolatban mi indokolja, és a nemzeti hatóságok ezt támogatják vagy sem, hogyan fog ez a gyakorlatban működni, és milyen hatásokkal jár majd, és látják, hogy esetleg ennek akár destabilizáló hatása is lehet a pénzügyi piacokra. A piac likviditási ajánlások önök szerint hogyan, milyen módon fogják a likviditást javítani? És a MIFID-MIFER viszonyára vonatkozóan értem én, hogy ez egy eh, compliance probléma, a referencia adatbázisra való összhang kérdése, de a short sellingre vonatkozó szabályokat csak két évente frissítik. Ez egyben már magyarázat is, vagy pedig valami összhang hiányára utal? És hogyan lehetne a short selling rendelettel több összhangot teremteni, a rendszeres updatinget most elhalasztották 2018 tavaszáig, és mindaz, ami az update után majd kerül a piacra, az milyen ö, szabályok alá esik majd. Ugye van itt egy összhang hiány, ö, nem tudom, hogy ez objektíve létezik, vagy csak az én fejemben, várom a válaszokat. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor nézzük csak. Nem vagyok felelős ezért a dokumentumért, de a küszöbmechanizmus és az átláthatóság fontos, tehát elég sok kérdést kapott, hogy megválaszolja az ESMA részéről. Köszönöm szépen a kérdéseket, és megpróbálom egyenként megválaszolni őket. Kiinduló pont, tehát igazából a nettó rövid pozíciókra vonatkozó tilalom, tehát mi nem javasoltuk a hosszú távú tilalmat, körülbelül 12 hosszú távú tilalmunk volt, és uh, itt uh, igazából ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy kikerekítsem a képet. Tehát ez lenne az első megjegyzésem. Néhányan érdeklődtek a MIFID 2 iránt. Én azt mondanám, hogy nem hiszem, hogy alapvetően átdolgozzuk a kérdést, tehát lehet néhány apró nüansz, ami változik, tehát hogy még további adatokat is kérünk, de itt igazából a sortolás áll a középpontban. Volt egy kérdés, hogy mit láthatunk a MIFID-ből. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy igazából már nincsen sokkal több rendszeres internalizáló, és a nemzeti hatóságok és az ESMA is megfelelő tájékoztatást kap. Tehát a MIFID egyben 11 volt, most a 80-90, tehát akikről tájékoztatok minket a nemzeti hatóságok. De ez megváltoztatja valamennyire a piaci struktúrát. De még túlságosan korán van, hogy igazából a végrehajtás konkrét következményeiről beszélhetnénk. Hát igazából még 6 hét sem telt el. De mindenképpen nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk az elmúlt 12 hónapban. De ahogy említettem, ez nem vonja le a tanácsaink értékét. Úgy gondolom, hogy a többi kérdés arra vonatkozott, és igazából nincs sok kiátszási eset, nem észleltünk. Tehát amennyiben ügyletelni szeretnénk, akkor valószínűleg a legkényelmesebb úton akarunk járni, és igazából a sortolás az egyik ilyen lehetőség, és a hosszú távú tilalom tehát nem a közvetlen eladásokra vonatkozik, hanem az ilyen eh, all-inclusive sortolásokra. Ez pedig lehetővé tenni az, hogy bármilyen eh, kijátszási kísérletet észleljünk. Volt még egy kérdés az eh, államadósági küszöbről. Megnézik a 39. oldalon az egyes táblázatot, akkor itt alapvetően a küszöböt nézzük meg, és ez tilalomhoz vezethetett volna. Tehát azt látjuk, hogy uh, itt nem látunk igazi bizonyítékot, Tehát empirikus munkát végeztünk, és úgy tűnik, hogy itt az államadóság esetében óvatosabbnak kell lennünk. Itt az átláthatóság központi mechanizmusa, Ferber úr tette fel, és ennek a finanszírozása, itt nagyon óvatosak vagyunk, Elmondhatnánk, hogy lennének előnyei a központi rendszernek, de igazából felmerül a kérdés, hogy milyen kihatásai lennének a működésre. Tehát mindenképpen hasznos lenne ezt, és többet is tehetnénk, hogyha kidolgoznánk itt a költséghatékonysági szempontokat. És a vállalatok is hajlandók lennének fizetni a kényelmességükért. Tehát, hogyha kevesebb költséggel járna a bejelentés. Végezetül pedig áttérek a további kérdésekre. Miért gondoljuk azt, hogy a MIFID és a sortolás tekintetében az árjegyző fogalma ugyanaz maradjon? Ezt a jelentésünkben is kihangsúlyoztuk. Mások a koncepciók, hiszen a MIFID definíció hatája is más. És itt igazából a sortolási rendeletben kivételek vannak, és itt lesz releváns a sortolási tilalom. Azt hiszem, azt hiszem, hogy ez hogy sikerült az összes kérdést megválaszolnom, de hogyha valamit elfelejtettem volna, akkor ki. Tehát, tehát itt a kivételi lista. Igen, van különbség. El kell mondanom a, erről a listáról, tehát a kivételt kapó részvények listájáról. Tehát a nemzeti hatóságok állítják össze ezeket. De először csináljuk meg a dolgunkat, mielőtt ezeknek a listáknak is nekiveselkedünk. De szerintem még túl korai, de meg lesz az átláthatóság tekintetében az összes piaci részvevő listája. Okay, so... Uh, Rendben. Akkor a bizottság is kapott kérdéseket. Tehát mik a terveik? Köszönöm. Esetleg Philip Lambert kérdésével kezdeném. Tehát a statisztikai bizonyíték. A statisztikai bizonyíték nagyon érdekes, hogyha belegondolunk a 23-as cikkben lévőre. Nagyon érdekes megfigyelés itt a 101-es oldalon az ESMA jelentésben pont azt látjuk, hogy uh, itt nagyon jelentős, tehát nagyon jelentős számú esetben haladták át az itt meghatott uh, maximális államadósági határt, de az nca pedig nem alkalmazták, tehát a nemzeti hatóságok nem alkalmazták a sortolási tilalmat. És szerintem jogos megjegyzés, hogyha a küszöböt áll, átlépik, akkor ezek a tilalmak automatikusan hatályba lépnek. És a nemzeti illetékes hatóságok meg jogosan alkalmazzák, illetve nem alkalmazzák ezeket. De itt még mindenképpen további kutatásra van szükség, hogy miért nem alkalmazzák bizonyos esetekben a nemzeti hatóságok a tilalmat. Azért, mert tudták, hogy milyen költségek voltak itt még, és pontosan tudták, hogy itt mi volt, tehát hogy alacsony kibocsátási szint, vagy valami más. És éppen ezért nem alkalmazták eh, a sortolási tilalmat. És ezeket a dolgokat pedig megfelelően ki kell vizsgálni. És ez pedig a kérdésére is eh, részben válasz, hogy mik a terveink, a mandátumot azért hoztuk létre, mert igazából az árjegyzői kivételek miatt aggódtunk, és üdvözöljük azt, hogy igenis profitálni kell az árjegyzői kivételekből, hogyha árjegyzői megállapodásaink vannak egy platformon az Európai Unióban. Tehát akkor élvezzük ezt a árjegyzői kivételt. és hogyha ez végrehajtható megfelelő módon, akkor azonnal elkezdjük a jogalkotási folyamatot, ami most az idő miatt bonyolult. Szimpatizálunk az ESMA olyan javaslatával, hogyha árjegyzők vagyunk, és hosszabb időre tartunk fel egy rövid pozíciót, tehát akkor igazából csak tartjuk a pozíciót, és itt a nemzeti, az illetékes nemzeti hatóságok ezt be tudják azonosítani. És most szeretnék két dolgok, dologra még kitérni. Tehát, hogyha itt az árjegyzési kivételeket figyeljük meg, akkor igazából csak egy platformon kell tagnak lenni. De hogyha elkezdünk hosszabb időtartamra pozíciókat tartani, akkor ezt be kell jelenteni, és akkor itt az a rendszer jelentős javulását jelenteni. Tehát nézzük meg a jogalkotási javaslatokat, tehát nem tudok garanciát adni, hogy a bizottság programja nagyon sok az érdekes kezdeményezés, tehát például a fenntartható finanszírozásról, a KKV listákról, de nyári szünetig valószínűleg nem fogjuk tudni megoldani a kérdést. És szerintem pragmatikusabb megközelítésünk van most. Azzal, hogy tisztázzuk az árjegyzést, és tisztázzuk a hosszú távú pozíciók bejelentését. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. And uh, so, I think we have now a better picture. Azt hiszem most jobb képet kaptunk, és nyilvánvaló, hogy több adatra van szükségünk, hogy teljes mértékben értsük a dolgot, de figyelemmel kísérjük a munkájukat, és azt javaslom, hogy rendszeresen információkat kapunk a bizottság elképzeléseiről, és hogy eh, jogalkotásra is sor kerül-e, vagy eh, más módszereket választanak. De mindenképpen meglátjuk az ECON szintjén, vagy tagállami szinten, de mindenképpen szükség lesz majd további eszmecserére is. Köszönöm szépen, és akkor itt ezt a hosszú ECON ülést berekezhetjük. és mindenkinek egy kellemes hétvégét kívánok. A következő megbeszélésünk hétfőn lesz, és kedden. Köszönöm